be olyan megbizatásokat, amelyek nem kompatibilisek a parlamenti képviselői státusszal. Most pedig áttérjünk a szóbeli ö, kérdésünkre, mégpedig a mobiltelefon töltő kölcsönös használhatóságának kérdésére. Egyből megadom a szót a, jelent, a kérdésének a kérdésnek, Kapatúrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, ö, ez a téma egy olyan téma, amely nyilvánvalóan tűnik, úgy tűnhet, hogy tehát nyilvánvaló témáról van szó. 500 millió telefon létezik a hordozható állományban, és 30-nál többféle töltő tartozik ezekhez a telefonokhoz. Semmiféle technikai ok nem vezethetett ahhoz, hogy ilyenfajta sokszínűség létezzen, semmiféle technikai okot erre nem lehet felhozni. Mindössze csak arról van szó, hogy a gyártók spekulatív módon nagyobb haszonra akarnak szert tenni. Márpedig egy ilyenfajta fejlemény nagyon ártalmas a környezet számára. Ennek a konkrét helyzetnek nagyon ártalmas hatásai vannak, pedig a fogyasztók számára is. Több millió olyan töltő kerül be a környezetbe, amelyeket már nem használnak válnak, és hatalmas mértékben történik ez meg. Már e tekintetben a bizottság válaszolt nagyon gyors eljárásban egy olyan kérdésre, amelyben felvetettük azt, hogy a bizottság lépjen fel, hogy harmonizálásra kerüljenek ezek a fajta technikai eszközök. Éppen ezért most ott tartunk, hogy szeretnék egy kérdést intézni a biztos úrhoz, hol tartunk egyik megoldás lehetőség az lenne, hogy önszabályozással érjenek a mobiltelefon gyártók, és nagyon rövid határidőn belül megállapodhatnának egymás között abban, hogy egy olyan norma érvényesüljön a töltők esetében, amely véget venne ennek a gyakorlatnak, amely gyakorlat kifejezetten abszurd és ártalmas. Szeretném még azt is megfogalmazni ö, ö, biztos úr felé, Verhagen biztos úr felé, hogy a gyártók garanciákkal kellene, hogy előálljanak a szabályozással kapcsolatosan, de mindenképpen erre a szabályozásra szükség van, és az a válasz, amelyet eddig kaptunk, nem kielégítő, már pedig nem szabad, hogy a szabályozás csak különben a mobiltelefonoknak a töltőjére vonatkozzon, hanem legyen ennél széles körülbe az összes digitális eszközhöz egy ilyenfajta megoldást kellene alkalmazni, mert hogy azok területén is ez a probléma, azaz eljuthatnánk oda, hogy egy olyan norma valósuljon meg az Európai Unióban, amely egy lehetőséget nyit arra, hogy utána pedig még szélesebb körön a világpiacon is egy ilyenfajta megoldás érvényesüljen, Alapvető fontosságú ez a fogyasztó számára. Elnök asszony, tisztelt képviselők! Örülök annak, hogy az európai parlamenti képviselőket tájékoztatom azokról az előrelépésekről, amelyek a mobil töltők harmonizációja során megtörténtek. Először azonban Kapató és Manders uraknak köszönöm azt a nagy aktivitást, melyel e problémához fordultak, mely napi valóságként érzékelhető az állampolgárok szempontjából. Teljesen egyetértek azzal, hogy a sokat az, az infláció, a, a töltők lejárata vagy inflációjának véget kell vetnünk, és egy olyan állandó töltőberendezésre van szükség, amely használható az összes telefonra. Több száz millió nem, már nem használt ö, töltőt dobnak ki Európa szerte, és ez egy nagyon komoly környezetvédelmi teher, nagyon nagy költséget jelent. Aki vesz egy új mobiltelefont, általában új töltőt is kell vegyen. Mi több, még ugyanazon gyártónak a különféle modelljeit sem lehet tölteni ugyanazzal a, egyazon töltőkészülékkel. Nem újdonság ez a téma. Tudnunk kell, hogy egy mobil telefon feltöltése nem egy egyszerű feltöltési folyamat, hanem egy műszakilag igényes folyamat, és évekkel ezelőtt még a technikai színvonal nem tette lehetővé a teljes körül harmonizációját ezeknek a töltőknek. Biztonsági kérdések is felmerültek, tudnék felmelegedhet a telefon, akár robbanhat is a töltés során. Ezeket a technikai, műszaki nehézségeket azonban azóta meghaladtuk, tehát semmilyen műszaki ok nincs már, nem létezik, amely ellene szólna a harmonizációnak konkrét lépéseket kell tennünk annak érdekében, hogy a gyártókat rávegyük, hogy egy egységes töltőberendezést dobjanak piacra. Bízok abban, hogy sikerrel járunk ebben. Mi, európai intézmények pedig éllobasa kell legyünk ennek a folyamatnak, és semmiképpen sem szabad kizárnunk akár egy jogi szabályozás lehetőségét a hálózati eszközök gyártói a barcelonai szakmai kongresszusokon bejelentették, hogy abból indulnak ki, hogy 2012-től a legtöbb új mobiltelefon készülék már egységes standard töltővel lesz feltölthető. Ez jó hír, nem elégséges azonban nekünk. Az Európai Bizottság tudnélik egy teljes körű harmonizációra törekszik, azon az alapon, amely egy egységes szakmai standard, egy egységes szabvány alapján történik, ezért azt várjuk a gyártóktól, hogy kötelező megalapodásra jussanak április végéig egy memorandum formájában. Ez, ezt a memorandumot a nagy mobiltelefongyártó cégek alá kell írják, és ezzel kell garantálnunk azt, hogy minden töltőeszköz minden mobiltelefon tölteni tudjon, és minden mobiltelefon minden a piacon levő töltővel feltölthető legyen. Az Európai Bizottság nem fog habozni jogalkotási javaslattal élni, ha a gyártók nem tudnak önkéntesen vállalásokat, kötelező vállalásokat tenni. Nem fog automatikusan megoldódni a probléma, áttörésre kell törekednünk. Ha ez nem történik meg, akkor jogi beavatkozásra van szükség, jogalkotási lépésre. Az Európai Bizottság köszöni az Európai Parlament értékes támogatását, melyel végre valahára ezt a bosszantó problémát meg tudjuk oldani. Most pedig a frakciók nevében, először a néppárt nevében, Rövig úr két percben. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, Ferhajgen biztos úr, tisztelt hogy én és uraim. Ma a mobiltelefonok európai napját ünnepelhetjük, hiszen a bizottság és a tanácssal közösen sikerült a roaming díjak második lépésben való csökkentésében dűlőre jutnunk. Jelentősen csökkentettük a ö, költségeit a mobil használatnak. Ez ö, mindenképpen hasznos, különösen a e időszakban, és Ilyen hatással lehet az állampolgárok számára költségcsökkentő hatással a töltő eszközök egységesítése is. A töltő esetében a címkézéssel lehet jelölni a hatékonyságot, csak úgy, mint például a hűtőszekrények esetében, tehát jelezve az, hogy mennyire hatékony a töltőeszköz, például lekapcsol automatikusan, hogyha már feltöltötte a mobiltelefon akkumulátorát, mennyire energiatakarékos, ezt címkézéssel jelölhetjük, és az is nagyon fontos, hogy a szabványhivatalokat utasítsuk arra, hogy javaslatokat dolgozzanak ki a töltőeszközök javítása érdekében. A menetrend is helyén való, amelyet a biztos úr bemutatott, azaz, hogy áprilisig meg kell kíséreljük rávenni a cégeket, a gyártóvállalatokat, hogy önkéntes vállásokat tegyenek, ha nem teszik, akkor meg jogalkotási lépések lesz szükség. Persze nem könnyű feladat ez, hiszen egyrészt a, a töltőeszköz kapcsolódása a mobilhoz külön műszaki szabályokkal kell szabályozásra kerüljön, és aztán a csatlakozó, a hálózati csatlakozót is egységesíteni kell, hiszen Európában még nem teljesen megoldott ez a kérdés. És azt is látnunk kell, hogy nem csak Európa szerte, hanem világszerte is felmerül ez a probléma. Lehet, hogy a nemzetközi szabványhivatalokat is ö, rá kéne venni, hogy egy globális megoldás szülessen végső soron. Köszönöm, szocialista frakció nevében Tikáó asszony három percben. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, az a téma, amelyel ma foglalkozunk, lényegében nagyon sok fogyasztót érint az Európai Unióban. 2009 a kreativitás és az innováció éve. Hogyha a megegyezési jegyzőkönyvet alá írják, ez önkéntes jegyzőkönyv a mobiltelefongyártók között, akkor ez jelentős erőre lépés lesz a harmonizáció útján. De azt gondolom, hogy mindenek előtt technikai, közös technikai normákra van szükségünk. Fontos, hogy az európai intézmények, amelyek foglalkoznak a szabványosítással, be legyenek vonva azért, hogy a kutatást valóban alkalmazni lehessen a kutatás eredményeit a piacon is. A fogyasztókat is figyelem felhívó kampány keretében be kell vonni, mert az energiahatékonyságot a címkén is jelezni kell. Fontos emellett az ügyfelek felé információs kampányt indítani, mégpedig arra vonatkozóan, hogy valamely mobiltelefon milyen típusú töltővel működik. 2012 már nincs messze, és úgy gondolom, hogy ha a gyártók ha befektetnek ebbe az új típusú telefon töltőbe, akkor a határidőt tiszteletben lehet tartani. Szeretném megemlíteni azt is, hogy a piacon már megtalálhatóak bizonyos töltő alkalmazások, amelyek lehetővé teszik két vagy három mobiltelefon típus töltését, még akkor is, hogyha ezek más-más márkájú telefonok, és ez azt jelenti, hogy szimultán lehet feltölteni különböző típusú mobilokat. Ez azt jelenti, hogy érdemes befektetni a kutatásba, hiszen az nagyon jó eredményeket hoz például a távközlési és informatikai ágazatban. Tudjuk, hogy a hetedik kutatási keretprogram mennyire fontos. Ugyanakkor azt is szeretném elmondani, hogy Szerintem ebbe a területbe még nem fektetünk be, és a termelők közötti jegyzőkönyv előrelépés, és ezt közös szabályokkal kell ellátni. Köszönöm. ALDE frakció, Manders úr, három percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr, kedves kollégák. Egy olyan témáról beszélünk, amely meghatározó fontosságú a fogyasztók szempontjából, és megoldást próbálunk találni erre a problémakörre. Ennek csak örülhetünk egy hatalmas pénzügyi költségről is szó van akkor, amikor erről a kérdésről beszélünk. A belső piacnak a keretében mindenképpen el kell kerülnünk ugyanakkor azt, hogy túlságosan erőteljes legyen a beavatkozásunk a belső piac működésében, de amennyiben a fogyasztók előtt nem áll választási lehetőség, segítenünk kell nekik. Már pedig most mit észlelünk azt, hogy a fogyasztók kételenek mindig ö, hordozható telefon, mobiltelefon specifikus töltőt vásárolni. 300 millió eurót költenek az európai fogyasztók évente arra, hogy töltőt vásároljanak akkor, amikor új telefont vásárolnak. 300 millió eurós költségről van szó, egyrészt, másrészt pedig egy hatalmas energia fogyasztás, sőt, pazarlás következik be, ugyanis hatalmas energia mennyiséget kell felhasználni ahhoz, hogy a töltőket, illetve a telefonokat legyártsák. Kapátó úr beszélt arról, hogy mennyire fontosnak tartaná az, hogy egy egységes norma érvényesülne. Hogy gratuláljak a biztos úrnak is azért, hogy európai szinten próbálják ezt a kérdést megoldani, mégpedig az iparágnak a közreműködésével, és amennyiben nem sikerülne a gyártóknak saját maguknak egy megoldást találniuk, akkor meg kellene fenyegetnünk őket, Európai Uniónak kellene fellépni. Azt hiszem, hogy így módon kellene kényszeríteni az egyik, illetve a másik szereplői kört az arra, hogy sokkal hasznosabb fellépésük legyenek, és azt hiszem, hogy a bizottságnak a fellépése tökéletesen helyén való. 35, 35 évvel ezelőtt nem kényszerítettem a feleségemet, a jövendőbeli feleségemet, hogy hozzám jöjjön, hanem csak felkértem, felajánlottam neki ezt a lehetőséget, és azt hiszem az ösztönzés a lehető legjobb módszer akkor, amikor az embereket mozgásra akarjuk rávenni. Éppen ez ezért azt hiszem, hogy fel kellene kérni mindössze az iparágat arra, hogy mozgosítsa saját magát. Következésképpen úgy vélem, hogy az a megoldás, amely kialakulóban kiváló megoldás, és valóban nagyon hasznos lenne, hogyha sikerülne egy olyan normát elterjeszteni, amely a töltőkre érvényes lenne, nem csak a hordozható telefonok esetében, hanem az ele- egyéb elektronikus készülékek esetében is. Akkor, amikor az emberek utaznak, nagyon gyakran olyan töltőkkel szembesül, amelyek kiderül, hogy nem használhatok másút, ez hatalmas energiafogyasztást indukál, hatalmas elektromos áramfogyasztásról is van, és, és állandóan kénytelen az ember vagy kérni egy töltőt, amely kompatibilis, vagy más megoldást találni. Éppen ezért nagyon örülök annak a munkálatnak, amely most megvalósulóban van. Remélem, remélem, hogy nagyon kategórikusan fognak fellépni, határozottan, akkor, amikor az iparággal beszélnek, tárgyalnak, és azt hiszem, hogy az a megoldás, amely kialakul, a lehető legjobb lesz egy témában, és hagy gratuláljak azért, hogy ez a témával foglalkoznak. Donc... Elnök, nem látom Niber asszonyt, éppen ezért áttérünk egyből a kecsi áj eljárásra, a spontán felszólásokra. Kérdezem, hogy ki kíván hozzászólni ehhez a témakörhöz. President. Köszönöm, elnök asszony. Ferhojgen biztos úrhoz hogy kérdést intéznék. Itt nem csak energia, hanem adatátvitelre is lehetőség van a kapcsolódási pont az interfészen, nem, nem a megoldás, az a kettős alkalmazás. A Elnök asszony, Rübich úr is jelezte azt a témát, amiről éppen beszélni akartam. Azért vagyok olyan, azért fordulok olyan könnyű szívvel a kérdéshez, mert egyrészt nem akarom az ipar életét nagyon megnehezdeni, és az US standard, amelyet a legtöbb szakértő azt tartja, hogy minden kézi készülékre alkalmazható. Tehát nagy számítógépekre és, és, és mobiltelefonokra nem feltétlenül, de a kézi készülékekre abszolút alkalmazható ez a szabvány. És ez Tikau asszonynak is válasz tehát hogy az a, kérd, az a standard, amire rákérdezett, már rendelkezésre áll. Ezentúl azt is elmondanám önnek, képviselő asszony, hogy nagyon intenzív munkálatok folynak az energiafelhasználás kérdésében, illetve a környezetterhelés csökkentésének irányában kívánunk hatni, és ez a vonatkozó irányel végrehajtása során kell, hogy megvalósuljon, amely irányelv az energiafogyasztó termékekkel foglalkozik. Erre vonatkozóan egy új javaslat is formálódóban van. Ribigörnek az utolsó megjegyzésem, az automatikus lekapcsolás gondolata nagyon jó, de ez nem csak a töltőkre vonatkozhat, hanem az a téma sokkal szélesebb körű berendezéseket is érint, és a bizottság foglalkozik is ezzel. Köszönöm, lezárom a vitát. Következő napi rendi pont, Sara Lutford második olvasatban ajánlás, közös konzuli utasítások, biometrikus azonosítók és vízumkérelmek. Azonnal átadjuk Lutford asszonynak négy percre a szót, aki ennek a témának az előadója.